bármilyen témában kérdezhetnek. Egy-egy percet kap minden fel, kérdésfeltevő, és a válaszokra is egy percet adunk. A frakcióvezetők, amennyiben szükségesnek látják, pótkérdést is feltehetnek, amely azonban csak 30 másodperces lehet, és erre a bizottság elnöke ugyancsak 30 másodpercben válaszolhat. A második részében ugyanennek a napirendi pontnak. Konkrét témával, témákkal foglalkozunk. A témák összefüggenek a feltett kérdésekkel. Most megnyitom a kérdések első körét. Az első kérdést Joseph Dollur teheti föl, a néppárt frakció vezetője. Parancsoljon Dollur! Tisztelt elnök úr! Igen, tisztelt Barózó elnök úr! A frakcióm a legnémesebb itt a frak- népesebb a frakcióban, és évek óta részt veszünk, részt vettünk a Lisszaboni szerződés elkészítésében, amely most néhány hónapja májban van. Fontos, hogyha az Európai Unió nemzetközi porondokon fel akar lépni, akkor új alapokra helyezzük ezt a tevékenységet. Hogyan lehet arról gondoskodni, hogy az az 500 millió európai, aki az Unióban él, egységesen szólaljon föl külpolitikai szintereken. Az EU ö, külpolitikai tevékenysége jobban összehangolt legyen. A külügyi szolgálat már néhány héten belül feláll, és a parlament szeretne részt venni létrehozásának tevékenységében. Intézményes szerepünk van ebben a Lisszaboni szerződés kapcsán, az új ö, eljárási szabályzat is kimondja ezt. Frakcióm számára elengedhetetlen, hogy a külügyi szolgálat valóban felelős módon járjon el. Tudják, mondja Barozó elnök úr, hogy ennek a szolgálatnak a létrehozása az Lisszaboni szerződés egyik legnagyobb novuma. A szolgálat élén a főképviselő áll, a kül- és a biztonságpolitikáját egyaránt felelős. Az Unió ezáltal megerősödik, mert a tagállamok amelyek eddig külön-külön léptek föl külpolitikailag, koordinált fellépést fognak követni. A bizottság a tanácsi döntést a külügyi szolgálat létrehozásáról elfogadta, támogatta, és jövő csütörtökön lesz ülés se a kollégiumnak, ahol ebben döntünk. Én magam is nagyon fontosnak tartom a szolgálat létrehozását. Úgy gondolom, hogy ez a tagállamok koordinált felépésnek és a parlament bevonásának is kiváló szintere lesz. A szolgálat megtalálta végre a helyét az európai architektúrában, ugyanis azáltal, hogy a főképviselő áll az élén, aki egyúttal a bizottság alelnöke, így az intézmények között is összehangoltan tud fellépni. Elnök. Köszönöm. Most megadom a Szocialisták és Demokraták frakció elnökének a szót. Barozó úr, mondja Schulz úr. Az euró krízise amiatt alakult ki, mert Görögország gyakorlatilag meghamisította a jelentéseit. Szeretném öntől hallani, megtudni, hogy meg tudja erősíteni azt, az állítást, hogy mielőtt a görög kormány a legfrissebb adatokat átadta volna a bizottságnak, ön, illetve a bizottság megfelelő szolgálatai állítólag már ismerték a valós negatív számokat. Második kérdése. Meg tudja erő, e, erősíteni, hogy a Eurostat e, főigazgatója, akit 2004-2005-ben ö, megkérdeztek arról, hogy mi van az aténi számokkal, annak ideje már jelezte, hogy azok nem eléggé megbízhatók, ugyanakkor az Eurostat ö, végül is ezt a szőnyeg alá seperte. És igaz-e az, hogy az Eurostatban felmerült kételyek Atén kapcsán, nincs több ideje, képviselő úr, megadom a válaszadás lehetőségét. Schulz úr, pont azért, mivel kételjénk voltak a görög számokkal kapcsolatban, Almunia biztos idején, ő vitte ezt a témát öt éven át kiváló szakértelemmel és nagy odaszántsággal, oda szántsággal és objektivitással. Nos, pont ezért fogalmaztuk ezt meg többször a görög hatóságoknak, hogy itt gond lesz, sőt, az Európai Tanácsban javasoltunk egy rendeletet, rendelettervezetet fogalmaztunk meg, hogy az Eurostatnak adjon a tanács audit hatáskör, de a tagállamok ezt elutasították. A tagállamok nem akarták megadni a Eurostatnak ezt a kompetenciát, és így a bizottságnak sem. Tehát nem léphettünk, nem tehettünk semmit. Nagyon örülök annak, hogy most elmondhatom, hogy az új bizottság első javaslata volt az, hogy újra erre a rendeletre javaslatot tett, és azt remélem, hogy azok az országok, vagy azoknak legalább némelyik, akik valaha ezt elutasították, most el fogják azt fogadni, és ezáltal a transzparenciát növelhetjük. Köszönjük az ALDE frakció nevében. Igen, parancsoljon. Pót kérdés. Almunia úr ö, volt a felelős, ahogy halljuk. Jól értettem azonban Barózó urat, hogy a görög válság bűne a tagállamok nyakába varható? Azért, mert az önjavaslatát nem fogadták el, és ha így gondolja, akkor mondja ki, hogy mely tagállamok, mely kormányfők nem fogadták el annak idején az önjavaslatát. Ha neveket kér, Ö, arra nem tudok most válaszolni, de a görög ö, hatóságokról továbbra is beszélnünk kell. Ami a bizottságot illeti, Almónia úr az én teljes támogatásom mellett, a kollégium támogatása mellett nagyon kiválóan végezte munkáját, és ezt a görög témát a bizottság számos alkalommal felvetette a tanács felé, és tekintettel arra, hogy a tagállamok közül sokan, nem tudom kívülről, hogy melyek. Egyébként Németország speciál köztük volt, és a németek most azt mondták, hogy ezúttal majd megszavazzák. Verhofstadt, bardzo Köszönöm, Verhofstadt úr, kapja meg a szót. Monsieur Président, il y a aujourd'hui beaucoup de consensus, je dirais. Elnök úr, konszenzusról beszélhetünk ma az ügyben, hogy az Európai Unióban komoly gazdasági irányításra van szükség, az elmúlt évekhez képest ez jelentős változást jelent. Solybe úr múlt vasárnap azt állította, hogy egy európai monetáris alapfelállítása szerinte jó ötlet, az európai adósság, adósságügynökség, egy eurobond, eurokötvény eh, ügynökség, vagy eh, akkreditációs ügynökség felállítása mellett is többen eh, felszólaltak. Gyorsan haladnak tehát a dolgok, sok a fejlemény, kérdéseim konkrétak, és a következőek. Az Európai Bizottság dolgozik-e valamilyen javaslaton az Európai Monetáris Alappal kapcsolatban, ahogy Merkel asszony mondja, igaz-e, én nem tudom, hogy szükséges a szerződést módosítani ehhez. Harmadsorban egyetérte azzal, hogy egy ilyen alap csak az első lépés lehet egy igazi európai kincstár felé, amely szükséges ahhoz, hogy a monetáris uniót fenntartsuk. Az EMF javaslattal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a német pénzügyminiszter től származik ez, mindenféle részletek nélkül. Az euróvezetről folytatott vitához egy érdekes eh, hozzájárulás ez. Hosszú távon eh, ehhez azonban a vizsgáljuk, hogy szükséges-e a szerződés módosítása. Egyelőre azonban a piacfelügyelet és a koordináció az, amelyel foglalkozunk, ennek konkrét formátumáról nem tudunk bővebben szólni, ahogy azt elmondtuk, mindent támogatunk, ami a mm, szorosabb gazdasági irányítás mellett szól, de az Európai Monetáris Alap a görög sürgős problémára nem szolgálhat megoldással, hosszabb távon pedig további elemzésekre van szükség, mielőtt kijelentenénk, hogy pontosan mi a helyzet. Köszönöm, mondja az elnök. Pótkérdés. Először is szeretnék köszönetet mondani Barózó úrnak a kérdésért. Egyetértek vele, hogy a monetáris alap nem oldaná meg azonnal minden problémánkat. Pontosan ezért kérdeztem az Európai Bizottság véleménye szerint, akkor tehát több megoldásról kell beszélnünk. Hosszú távú projekt lenne az EMF, az Eurobond, Eurokötvény lehet egy másik megoldás, ami segíthet a görög válság megoldásában. A hitelminősítő intézet vagy ügynökség, egy közös európai is segíthetne külföldiekkel dolgoztunk eddig, miért ne lenne nekünk sajátunk, és lehetne egy európai adóságügynökség is. Ezeket össze dolgozhatnánk egy koherens bizottsági javaslattá, nem de? Igen, mondja Barroso úr, pontosan így tudjuk azt elkerülni, hogy a jelenlegi helyzet kialakuljon, amikor mindenki mást más dob fel, más ötletet vet fel, gyakran még egy kormányon belül is, ezért nem kívánjuk elsietni a lépéseinket, alaposan kell előkészíteni bármit is teszünk. Oli Rén biztos úr is említette már, hogy a gazdasági szakpolitikák koordinációjának megerősítése és a piacfelügyelet szigorítása az, amin elsősorban mm, egyelőre dolgoznunk kell az unió általános kontextusában. Most erre dolgozunk ki egy közleményt, az új javaslatokkal nem foglalkozhatunk minden nap, hiszen felelősen, következetesen kell eljárnunk, szépen egyesével, e, így tudjuk a legjobb eredményeket elérni. Köszönjük, Rebecca Harms következik. Elnök úr, tekintettel arra a helyzetre, amely eh, szerint jelenleg az Európai Unióban nincs eh, piaca a eh, genetikailag módosított burgonyának, mert vannak megfelelő alternatívák. Azt kérdezem, hogy miért gondoskodott ön olyan hangsúlyosan arról, hogy az amfora GMO-s burgonyát ilyen gyors eljárásban engedélyezték? Szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy az új egészségügyért felelős biztos, hogyan tette rá arra, hogy a WHO takarmányzási tesztel kapcsolatos előírását nem tartotta be. Miért nem várta meg, amíg az EFSA beterjesztette volna az új irányelvet, amely tartalmazta volna a kockázat elemzést a bioszférára nézve, illetve a biológiai sokszínűségre nézve. Ampasszán ennyire gyorsan miért nem vette figyelembe a, illetve miért növeltem meg 0,9%-ra a szennyezettségi határértéket élelmiszerekre, illetve takarmányokra vonatkozóan. Elnök, köszönöm. Láttuk a tiltakozást, igen, tudomásról lettük, köszönöm. Önél szó, elnök úr. A bizottság egyhangulag döntött úgy, hogy tovább lépjen és engedélyezze ezt a GMO burgonyát az európai jogszabályokkal összhangban az intézményi rendszert, kereteket be kell tartani, akár tetszik vagy nem. Már a megfelelő idő eltelt, és nagyon alaposan tanulmányozta az EFSA ezt a dolgot, a, mielőtt megadtuk volna az engedélyt, tehát az élelmiszerbiztonsági ügynökség. Az antibiotik antimikrokumokkal szembeni rezisztenciát is vizsgáltuk, és egy nagyon átfogó, tüzetes áttekintés után döntöttünk úgy, hogy nem volt, nincs olyan tudományos indok, ami miatt megtagadhatnánk az engedélyt, hiszen a bizottságtól független illetékes hatóságunk is így nyilatkozott. Minden tudományos kérdéssel foglalkoztunk, és önöktől. Tulajdonképpen azt vártam, hogy majd gratulálni fognak nekünk. Ugyanis, igenis, bejelentettem, hogy az a szándékom, a bizottságnak az a szándéka, az a javaslata, hogy a tagállamoknak lehetőséget ad arra, hogyha akarják, akkor termeszenek GMO növényeket. Szerintem ez az észszerű álláspont, amikor tudjuk azt, hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Néhányan határozottan támogatják ezt, néhányan nagyon ellenzik. Hans asszony. Elnök úr, elnök úr, nem kaptam választ arra a kérdésemre, hogy van-e kereslet, igény erre a e, genetikailag módosított burgonyára, ami csak ipari keményítőt, e, amivel ipari e, keményítőt lehet csak előállítani, és ez a szennyezettségi határértéket miért emelték 0,9-re? Pont takarmányoknál és élelmiszerek esetében az antibiotikum elleni rezisztenciát a, a burgonyánál így módosítani, ezt nem tartom észszerűnek. És szeretném tudni, hogy az EFSA irányelv megléte nélkül, ajánlások nélkül tervezi azt, hogy például import rizsre vagy kukoricára is kiadnak-e engedélyeket. A nagyon nagy a lelkesedés a frakcióban. Gratulálok eh, ehhez a demonstrációhoz. Nagyon határozottan önök ellenzik a GMO-kat, bármilyen genetikai módosított terméket, ehhez joguk van. Nekem nincs álláspontom, sem mellette, sem ellene. Ez a, attól a véleménytől függ, hogy mit mondok, amit az EFSA szakértői mondanak nekem. Én nem nincsenek előítéleteim a gémokkal kapcsolatban, sem ellenük nem vagyok, sem mellettük. A bizottságnak ebben a, ezekben az esetekben a szakvéleményt kell betartani. Itt nincs semmi ideológiai véleményünk a bizottságnál a bizottság álláspontját a független szakértői értékelés alapján alakítja ki. Nem azért, mert a GMO-kra szükség van, hanem nincsen bizonyíték arra, hogy bármilyen kockázatot jelentene-e az egészségre vagy a környezetre ez. Ebben az esetben persze kötelezettségünk van, kötelesek vagyunk ezt elfogadni és engedélyezni, hogyha nincs tudományosan megalapozott indok, hogy ezt ne tegyük meg, és a szubszidiaritás elnök is megfeleltünk. Az elnök félbe szakítja a barozórat. Köszönöm szépen és az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójáé a szó. Ígérem önöknek, hogy most itt a bonyolult GMO ügy után egy sokkal egyszerűbb kérdést fogok feltenni. Az Európai Parlamentben teljesen jogosan sokat beszélünk a gazdasági pénzügyi helyzetről, és biztos vagyok abban, hogy a tagállamoknak a tagállamokat sokkal jobban foglalkoztatja a foglalkoztatási helyzet, mint a genetikailag módosított krumpli. Egyrészt a parlament újra és újra amellett szólt, hogy legyen egy nagyon határozott kormányzás, de ezek a kormányok nem tudnak munkahelyeket létrehozni, a munkahelyeket csak a vállalatok tudják létrehozni. Ezzel kapcsolatban szeretnék két konkrét kérdést feltenni. Először is mennyi független mozgásteret biztosít a bizottság a tagállamoknak a pénzügyi gazdasági válság leküzdésére. második kérdésem az európai jogszabályok mennyiséget vissza kellene fogni, mert gátolják a gazdasági növekedést. Kevesebb központi szabályozásra lenne szükség, kevesebb új jogszabályra. Ez a legjobb módja annak, hogy leküzdjük az EU-ban a gazdasági válságot. Köszönöm. Mindenek előtt tiszteletben tartjuk a sokszínűséget a tagállamokban, az EU 2020-as stratégiájában, és teljesen világossá tesszük mindezt. És a sokszínűség miatt is van szociális és gazdasági kohéziós politikánk. A helyzet ugyanis nagyon eltérő a tagállamokban. Ugyanakkor, ahogyan korábban is elmondtam, egy határozottabb, kemény kezűbb gazdasági irányításra van szükség az Európai Unió egészében. Ugyanis, hogyha tagállamokra bízzuk ezt, ennek a politikának a megvalósítását, akkor semmilyen szinergiahatást nem élhetünk el, és nem tudunk egyrangú, egyenrangú félként felépni az USA-val, vagy Japánnal kapcsolatban. Konkrét intézkedések tehát a tagállamokban kell megtenni ami az adminisztratív teher csökkentésének a kérdését illeti, ez nagyon fontos eleme a fellépésünknek. Pragmatikusan, nagyon gyakorlatilag módon, ahol szükség van jogalkotásra, ott fogunk jogot alkotni, ahol erre nincs szükség, ott pedig nem. Nagyon köszönöm. Lothar Biszki úr. Barozó úr az elmúlt héten bemutatta a gazdasági stratégiára vonatkozó javaslatát. Ez fontos célokat tartalmaz. A tanács egy takarékossági programot erőltetett rá Görögországra, amely hát nem fog működni hogy lecsökkentsék a GDP 3%-ára a deficitet, ezt írták elő. A stabilitás és növekedési paktum tulajdonképpen kudarcot vallott. Egyre több európai ország fordul az IMF-hez, vagy egy hasonló EU intézményt szeretnének létrehozni a 2020-as stratégiát át fogják-e dolgozni még egyszer, és integrálni fogják ebbe az európai monetáris alap létrehozásának a gondolatát, eh, a verseny szellemen alapuló ideológia -e továbbra is önöket, mit, és mit tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az euró elleni spekulációt, eh, hiszen eh, pont most állami pénzeken sikerült megmenteni a bank bankokat. Görögország megtette a megfelelő intézkedések eh, ahhoz, hogy idén a állami eh, államháztartás hiánya megfelelően csökkenjen, gazdasági problémáikkal szembenéznek, ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy az eurózóna egészének pénzügyi stabilitását garantáljuk. A tagállamokkal együttműködve olyan mechanizmust keresünk, amelynek segítségével Görögország szükség esetén eh, tudna használni, a jelenlegi Lisszaboni szerződésnek megfelelne. Ez szigorú kondicionalitás társulna ehhez. Az Európai Bizottság eh, koordinált segítségnyújtáshoz egy európai keretet adna, ehhez persze az eurózóna tagállamainak a támogatására van szüksége, mint mondhatok Görögországról. Most pedig az euróvezet stabilitásával kapcsolatos fellépésünk tekintetében az euró a 2020 javaslatot nem értem, hogy miért kellene megváltoztatnunk. Az Európai Parlament és a tanács tárgyalja majd, és gyümölcsöző vitát várunk ez ügyben. Köszönjük! Pótkérdés? Herr Präsident, ich bin nicht ganz zufrieden. Elnök úr, nem vagyok teljesen elégedett eh, a válaszsal. A kérdés ugyanis az, hogy eh, adó eh, fizetők pénzével spekulálnak a görög állam ellen az adó pénzeket eh, a német bankok eh, helyezik két tehát innen származik ez a pénz, és nem történik semmi. Mindig azt mondják, hogy majd valamilyen intézkedéseket hozunk. Csalódott vagyok amiatt, hogy ilyen kevés történt. Annak érdekében, hogy eh, itt az EU-ban megakadályozzák az, ezt a spekulációt, és hogy végre valóban koncentrálhatnánk a növekedésre és a foglalkoztatásra. Oh, uh, a spekulációval kapcsolatban fogalmazzunk tisztán. A jelenlegi görögországi problémákat nem a spekulánsok okozták, hanem a túlköltekezés, az európai stabilitás és növekedési paktum tiszteletben nem tartása, a túlzott uh, hiány és adósság vezetett ide. Persze ezt követően uh, az államcsőd uh, re spekulálhatnak többen. Ez igaz. A derivatívák, származékos pénzügyi termékek terén pedig tavaly októberben kezdte az Európai Bizottság a javaslat kidolgozását a derivatívák piacára vonatkozóan, a piaci visszaélésekre vonatkozó irányelv pedig az évig előtt teszünk javaslatot. A rendszerszerű reakció és a credit default swapok ügyében a fedezetlen ügyletek vonatkozóan pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy rövid távon koordinálni kell a fellépésünket a tagállamokkal, de elsősorban a fedezetlen ügynekek, ügyletekre vonatkozóan, és az Európai Bizottság eh, a spekulatív, fedezetlen eh, eladásokat és az államsőddel kapcsolatos spekulációk betiltását komolyan fontogatja. A g 20 elé is tárjuk majd ezt a problémát, és a két oldalú kapcsolatainkban is felvetjük, főként az Amerikai Egyesült Államokkal. Köszönöm, elnök úr. Nem a akartam önbefolytani a szót, nagyon fontos válasz volt ez. Konkrét kérdésre konkrét válasz, ezért engedtem, hogy egy percnél többet beszél. Answer. Um, uh, pani Nikica Vela. Nikica uh, Vela, a Szabadság és Demokrácia Európai nevében. Tinopia Fejszeta. θα έθετα. Πρώτα Proedre, όλα, κύριε Tulajdonképpen már előbe szaladt az én kérdésemnek görög képviselőként szeretném önt arról tájékoztatni, hogy Görögországnak sikerülni fog túljutni ezen a válságon. Nagyon kemény a próbatétel, és természetesen kötelességünk az, hogy itt az EU-ban is beszámoljunk mindenről, de Görögország nagyon fegyelmezett tud, fegyelmezetten tud viselkedni. Említette a G20-akat, elnök úr. A G 20-ak foglalkozni fognak majd a CDS-ekkel, ezekkel a hitel nem fizetési csereügyletekkel, és a piaci spekulációt valóban vissza kell szorítani. Szeretnék kicsit pontosabban tájékozódni. Mi a véleménye a G20-ak kezdeményezésével? Mi fog történni? Konkrét szabályokat elfogadnak-e majd az ilyen spekulációk a credit default swapokkal kapcsolatban. Köszönöm, ahogy azt már elmondtam, Görögország esetében az a fő probléma, hogy túlzott volt az államadóság. Voltak spekulatív célú támadások is, de csak azért, mert lehetőséget látok a túlzott eladósodás miatt. Segítenünk kell Görögországon, Görögország megtette a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor az egész kérdést kell, meg kell vizsgálnunk, hogy azt elmondtam. Megvizsgáljuk azt, hogy a spekulatív célú fed, eh, fedezetlen hitelmulasztási csereügyletek eh, betiltásának kérdését, az állam csődre való spekulálást, illetve az állam hadósága kapcsolatos ilyen spekulatív ügyleteket. A G20-ak napi rendjére is fölvesszük ezt, illetve a két oldalú kapcsolatainkban a múlt héten Bárnyé úr a Nemzeti szabályozó szervekkel is egyeztetett az ügyben, hogy mit lehet az államadóságra kapcsolatos spekulát és ügyletekkel kapcsolatban tenni, hiszen azt kell eldöntenünk, hogy hogyan működhetnének jobban ezek a piacok, illetve hogy milyen piaci visszaélésekre e, került sor. Eh, dziękuję. Köszönjük. Parancsoljon. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Van-e valamilyen ütemterv, eh, időbeli elképzelés, milyen mechanizmusokkal kívánnak fellépni a spekuláció ellen. Ugye ezt tervezi, de mikor, milyen eh, időtávban képzeli el, hogy Görögországot támogassák? Már elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy még nyár előtt benyújtja az jogalkotás javaslatait Bernier biztos úr, amelyek a derivatívákra vonatkozó irányelvet érinti, illetve a piaci visszaélésekre vonatkozó irányelvet az év vége előtt erre vonatkozó jogalkotási javaslat is elkészül. Remélhetőleg a piacok átláthatóságát és kockázatok csökkentését szolgálja majd ez. A hitelmulasztási csereügyletek kérdését pedig a júniusi G20 ülésén felvetjük. Köszönjük, mondja az elnök. Daniel van der Stöp. Köszönöm, elnök úr. Barozó úr, nyitottság, transzparencia alapértékek minden demokrácia számára. Hogyha a polgárok eh, az adófizetők pénzét eh, nem eh, tudják ellenőrizni, hogy hogyan költik el. Láttuk, hogy múlt évben Angliában, hogy mi történik. A holland sajtó közölte, hogy 2009-ben Barozó elnök az adó bevallásában 7000 akár hány eurót vallott be, ami nevetséges. Ugye napi 2000 eurót vallana be valaki, az is nevetséges lenne. De most komolyra fordítva a szót. Természetesen Meglehetősen szomorú az demokratikus ellenőrzés helyzete, a belső ellenőrzés, simánizmusok nem működnek. A bizottság és Barozó úr hibás abban, hogy egy ilyen kultúra alakult ki, és az internetre fel kellene tenni mindent, nyilvánossá kellene tenni mindenkinek az adóbevallását, hogy az európai polgárok ezt láthassák. Köszönjük, parancsoljon Barozó úr. Kisé Meglepnek ezek a megjegyzések, ez a kommentár. Az Európai Unió szolgálatában mm, elkötött pénzekről persze mm, megfe- ezekkel a pénzekkel megfelelően el kell számolnunk, nekünk biztosoknak is. Ha ezt összehasonlítjuk a nemzeti kormányzatok vagy az állam és kormányfők költésével, akkor láthatják, hogy eltörpülnek eh, ezen költségek eh, mellett költségvetési hatóság állapítja meg a bizottsági kollégium e, éves költségvetését, e, csak infláció e, igazítjuk 5 évig, ez változatlan, tehát önök is részt vennek ennek alakításában. A közjóért munkálkodunk, és teljesen átlátható módon a költségvetési hatóságnak, a számvőszéknek mindennel elszámolunk, amelyre igényt tartanak. Köszönjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Barozó úr betekintett a parlament ön szerint a papírokat, ez nem igaz, ez butaság, minden zárt ajtók mögött történik, minden titokban történik, hogyha a Barozó úr valóban teljesen akar eljárni, akkor minden nyilvánosságra kell hozni. És hogyha ezt nem akarja megtenni, akkor mondja meg nyíltan, hogy nem akarja. Azt mondja a Barozó úr, hogy minden szabályt betart, de hát akkor miért nem tesz fel mindent az internetre, vagy fél attól, hogy a polgárok hogyan fognak erre reagálni? Legyen minden nyilvános. Uh, uh, Tisztelt képviselő úr! A jogállamban tiszteletben tartjuk a szabályokat. Okay, Mr. Mr. Mr. President, Mr. President. Elnök úr, Barroso elnök úr most válaszolni fog, és Kérem, hogy hagyják, hogy szóhoz jusson. A jogállamban tiszteletben tartjuk a jogszabályokat. Az embereket ilyen fényben beállítani nem feltétlenül, ne, nem tisztességes. Miért keres szándékokat eh, a mögött, hogy mi tiszteletben tartjuk a szabályokat? Még egyszer különbséget kell tenni a kötelezettségek, vagy az Európai Bizottságra és más közszervekre vonatkozó kötelezettségek, illetve hogy mi az, amikor demagóg módon támadnak egy ilyen közintézmény. Általában az európai intézmények a lehető legátláthatóbban működnek, nem tudom elfogadni ezt a populista demagóg kritikát. Köszönöm szépen! a választ, a válaszokat. Ezzel lezárom a kérdések első körét. Ezek voltak az általános és vegyes kérdések, most pedig tematikus kérdések következnek. Az új szerződés végrehajtása, a végrehajtással kapcsolatos alapvető jogok témakörben. Első felszólalunk Alfonson úr, egy percben. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Remélem, hogy nem kell eltérnem a témától. Biztos vagyok abban, hogy Barozó úr egyetért velem abban, hogy az alapjogok érvényesülése az EU-ban és azon kívül a legfontosabb feladatunk ezeknek a betartatása. Eritreában 2000 2009-ben, és ez 2013-ig szól, nagy összegű támogatást adott ki a, a bizottság, ugyanakkor a bizottság nem tud elszámolni ezzel a pénzzel. Szeretném Barózó úr véleményét hallani az eritreai állammal kapcsolatban egyáltalán, mert a totalitárius rezsimek között gyakran nem említik Eritreát, pedig szerintem ez ilyen, és ennek a kormánynak adott a bizottság pénzt. Erről szeretnék többet hallani. Köszönöm, hogy elismeri, felismeri, hogy az Európai Bizottság védi az alapjogokat. Persze, hogy így járunk el, nem csak az unión belül, hanem külkapcsolatainkban is roppant nagy fontosságot tulajdonítunk ennek. Csak olyan országokkal tudunk kapcsolatot fenntartani, ahol eh, a szeretnénk fenntartani kapcsolatokat, ahol tiszteletben tartják a, a, az emberi jogokat. Mégis ezekkel az országokkal is valahogy kommunikálnunk kell, nem szakíthatjuk meg a kapcsolatokat, ez azonban felvet bizonyos kérdéseket, főként azért, mert Eritreában civil konfliktus az erőszak, az elterjedt erőszak, és általában az alapvető jogok érvényesülésének hiánya, illetve a demokratikus hatalomgyakorlás hiánya miatt tulajdonképpen ez egy bebukott országnak tekinthető. Ez tehát komoly problémákat jelenthet. Köszönöm szépen. Szada úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. A vita tematikus keretein belül szeretném felhívni a figyelmüket a body scannerek, a test i podstawowych wolności obywateli Unii. Testátvilágító rendszerek bevezetésével kapcsolatos problémákra, egészségügyi és személyiség jogi problémákra. Nem fogadhatunk el egy olyan helyzetet, amelyben illuzórikus reményeket támasztanak egyetlen egy berendezés kapcsán, miközben személyiségjogokat sértenek meg. Az úgynevezett body scannerek kérdése nagyon hasonló ahhoz, amit egyszer már itt eh, az influenza terjedése kapcsán megvitattunk. Nagyon sok pénzt öntöttek az európai kormányok az oltásokba, és most utólag kiderült, hogy valószínűleg nem lett volna rájuk szükség. Ne történjen ugyanez a badiszkenerekkel kapcsolatban. Szeretném Barroso úrtól hallani, hogy támogatja vagy ellenzi azoknak a bevezetését. Be in favor of it if member states agree. Ha a tagállamok elfogadják, akkor mellette vagyok. Meg is mondom, hogy miért. A szabályokat biztonsági reptéri biztonsági szabályokat bizonyos fokon harmonizálni kellene. Egyes tagállamok bevezetik ezeket a teljes testet átvilágító berendezéseket, más tagállamok repterei nem. Ahogy tudják, az Európai Bizottság egy idővel ezelőtt eh, egy javaslatot tett, amelyet visszautasítottak a tanácsban a tagállamok, aggodalmokat okozott ez, de ha lehetséges, akkor egy harmonizált közös eh, álláspontot kell találnunk általában a biztonsági berendezések alkalmazásával kapcsolatban a reptereken. Ha nem, akkor a reptéri biztonság helyzete nem lesz egyformán garantált Európa Köszönöm szépen. Terek Vogel úr kap most szót. A szerződés a regionális hatóságok jogait elismeri Európában, ez egy fontos eleme, és ha a jövőről, a kohéziós politika jövőjéről beszélünk, akkor erre jobban oda kéne figyelni. A viták kezdetekor a kohéziós jelentésről a helyi hatóságok, regionális hatóságoknak még nem volt ilyen szerepe. A parlament révén lett nekik. Ön mit kíván a helyzet javítása érdekében tenni. Uh, ez nem alapjogi kérdés igazán, tehát nem teljesen tartozik a mai témánkhoz, de természetesen az önkormányzatokkal, regionális szervekkel konzultálnak ez ügyben. A szociális, eh, gazdasági és területi kohézió a Lisszaboni szerződésben is az Unió egyik alapcéljaként, alapcéljaként eh, jelenik meg az Európa 2020 stratégiában. Egyértelműen kimondjuk, hogy a kohézió eh, kulcseleme kell, hogy legyen, és az is marad javaslatainknak, és a szakpolitikák formálása során is szem előtt tartjuk a kohéziós szempontokat. Ebben az említett stratégiai dokumentumban említem, említjük például a régió bizottságával való konzultálás fontosságát is. Köz... Köszönöm szépen. Stiller úr, Stiller asszony kap szót, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm bizottsági elnök úr a válaszokat. Egy olyan kérdést szeretnék felvetni, amely kifejezetten alapjogi kérdés. A Douglas ügyben Skóciában emberi jogokat sértettek. Itt Eritráról is szó volt, és Eritrában tudjuk, hogy a keresztényeket üldözik, és mégis pénzt adunk ennek az országnak, és ennek utána néztünk Skóciában. Egy 17 éves deportált személy kapcsán derült az ki, hogy az ő deportálása kapcsán az egészségügyi ellátása csorbát szenvedett, és a civil szervezetek Skóciában feltárták, tegnap is ezzel kapcsolatban megjelent egy hír, hogy a pénzeket nem jól költik el Eritreában. Mit tesz a bizottság a e helyzet elkerülése érdekében? Sajnálom, de ezt a konkrét esetet nem ismerem. A skóciai esetet. De van egy általános megjegyzésem. Egy általános politikai vitában nem várhatják az Európai eh, Bizottság elnökétől, még hogyha ilyen keményen is dolgozik, mint én, hogy minden egyes ilyen fontos, eh, konkrét esetet eh, ismerjen Európa szerte. Hát ezt te várhatják tőlem, tisztelt képviselőasszony. Persze az, osztom én az aggodalmát, és szolidáris vagyok mindenkivel, akinek az emberi jogait megsértik, de e konkrét esettel kapcsolatban semmiféle információval nem rendelkezem, de írásban szívesen reagálok. Pani Sonia Alfano. Sonia Alfano azt következik, parancsoljon asszonyom. Presidente, parlo a nome del gruppo ALDE. Az ALDE frakció nevében szeretnék felszólalni. Március 5-én az olasz, olasz köztársaság elnöka, elnöke dekrétumot írt alá, amely a törvény értelmezéséről szól, vagyis arról, hogy a választási hadjárat során milyen szabályokat kell érvényesíteni. Napolitánó kolléga elmondta, hogy a kormány ezen döntése és a szöveg nem felelnek meg ö, az alkotmánynak, bár ezt még hivatalosan nem mondta ki senki. Ö, az államfők nem adhatnak ki alkotmány ellenes vagy alkotmánymódosító dekrétumokat, határozatokat. Ennek az aláírása kapcsán most sok vita van Olaszországban. Csámpi elnök is kifejtette, hogy ez így nem működik. Az alkotmányban kifejezetten tiltja, az alkotmány kifejezetten tiltja az ilyen határozatok kiadását. Azért teszem föl ezt a kérdést itt ebben a parlamentben és most ebben a vitában. Az elnököt az elnök megpróbálja félbeszakítani. Egy perce van, azt mondjam, már másfél percnél tart. Egy perces felszólalásokról van szó. Kérem, tartsa be ezt a szabályt. Euh, euh, Képviselő asszony, akkor még egyszer eh, azt mondhatom, amit az előbb mondtam, ne várják el tőlem, hogy belpolitikai kérdésekhez szóljak hozzá. A bizottságnak eh, akkor van kompetenciája az alapjogi kérdésekkel kapcsolatban, hogyha a közösségi jog eh, értelmezéséről van szó. De az, amiről ön beszélt, az nem a közösségi jog alkalmazásával függ össze, hanem eh, ha jól értettem, amit elmondott, eh, azzal, hogy az olasz belpolitikában különböző problémák vannak. Jó, ennek talán van hatása a jogállamiságra is, de az Európai Bizottság nem tud eh, tagállami belső konfliktusokba beavatkozni. Köszönöm szépen. Ulrike. Köszönöm szépen, elnök úr. Pározó elnök úr, az alapjogi karta mindez idáig az egyetlen olyan nemzetközi dokumentum, amely a szexuális irányultság miatti diszkriminációt is tiltja. A világ sok más részén büszkék lehetünk arra, hogy Európában ezt sikerült elérni, és sok más régió vagy ország is ezt kívánja magának. Három ország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Csehország azonban nem nem gondolják azt, hogy az alapjogi karta rájuk is vonatkozik, és a közösségi jog része. Mit tesz tervező annak érdekében, hogy az EU minden országában a leszbikusok és a homoszexuálisak, minden szexuális irányultságúak jogát betartják. Minden területen érvényesíteni kell, hogy tudják a jogokat, és nem lehet elfogadni, hogy az embereknek félni kell, féljen attól, vagy amiatt, hogy milyen szerelmi kapcsolatban élnek. Elnök úr, szó. Két kérdést tettek fel, nem tudom, hogy egy percben tudok-e válaszolni mind a kettőre. Ami a szexuális irányultság miatti diszkriminációt illeti, az előző bizottság javaslatot tett egy irányelvre minden diszkrimináció, így a szexuális irányultság miatti, minden foglalkozatáson kívüli diszkriminációval kapcsolatban. A, a tagállamoknak tiszteletbe kell tartani a szexuális irányultság miatti diszkrimináció teljes tilalmát, hiszen, ahogy ön is mondtam, az Európai Alapjogi Kartában fektettük le a diszkrimináció tilalmának az elvét. Ami az Egyesült Királyságot illeti, a jegyzőkönyv tisztáz azt, hogy az Egyesült Királyság és Lengyelország kívül maradhat az alapjogi kartán. Az alapjogi karta nem terjeszti ki az Európai Bíróság, vagy semmilyen más bíróság döntéseit Lengyelországra és az Egyesült Királyságra és semmilyen ezen tagállamokban eszközölt intézkedés vonatkozásában. Hát látnunk kell majd, hogy mi fog történni. Az Európai Bíróság értelmezni fogja az erre a két tagállamra vonatkozó jegyzőkönyvet. Köszönöm, és Ashley Fox következik. Elnök úr, a világ nagyon sok országa eh, végül is beemelte az alkotmányába az eh, alapjogok eh, védelmét egyetértelően, azzal, hogy itt nem annyira a jogok védelmének a struktúrája fontos, hanem az, hogy hogyan érvényesülnek a gyakorlatban ezek a jogok. Az Egyesült Királyságban három hónapon belül általános választások lesznek, és a konzervatív párt, hogyha megválasztják, vagy hatalomra kerül, akkor a saját Bill of rights fogja felváltani a jelenlegi emberjogi törvényeket, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság belső jogában eh, nem lehet eh, majd eh, ezeket az EU európai jogokat alkalmazni. Az európai jogi jogszabályokban hogyan tudjuk ezt érvényesíteni, hiszen az Egyesült általában nem vonatkoznak a közösségi jogszabályok. Hogyan tudja biztosítani, hogy az, az Egyesült Királyság az oktatal ér, és nem, nem kívánunk részt venni az európai jogszabályok alkalmazásában? Már részben az előző kérdés kapcsán válaszoltam erre a kérdésre. Az Egyesült Királyság és néhány más ország számára készült egy jegyzőkönyv, amelyet az alapjogi kartához csatoltunk. Ezt tárgyalások után fogadtuk el, és egy kormányközi szerződésben ezt elismertük. Természetesen jobban örülnék annak, hogyha minden tagállam elfogadta volna és aláírta volna az alapjogi kartát, mert véleményem szerint ez a karta egy alapvető iránytű minden európai politika számára. Készen állunk arra, hogy az emberjogi egyezményhez is csatlakozzunk, és ez nagyon jól ki fog egészíteni a mi alapjogi kartánkat. Az Egyesült Királyság nyilvánvalóan demokrácia és jogállam évszázadok során hatalmas hozzájárulást tett az emberi jogok fejlődéséhez, és ezért különösen sajnálom, hogy az Euró Egyesült Királyság nem kíván az összes partnerrel együtt lenni, nem csak nemzeti szinten, hanem európai projektként is részvéve ebben. Köszönöm. Hilda Figurédó asszony következik. Elnök úr, ami a nők jogait illeti, hogy méltóság teljes életet folytathassanak, ez természetesen az alapjogok része, ezt az Európai Unió is zászlajára tűzte. És mégis szörnyű dolgok történnek a világban tudjuk, hogy még mindig nagyon nagy a különbség a nők és a férfiak fizetése között, a szegénység sokkal jobban sújtja a nőket. Ezeket a problémákat meg kell oldani, és mindenképp mindenképpen jogszabályokra is szükség van, nem lehet csak itt, akár az Európai Parlamentben, vagy különböző nőjogi szervezetekben megoldani ezeket a problémákat. Készen áll az Európai Bizottság arra, hogy prioritást, elsőbséget ad ezeknek a kérdéseknek a női jogok biztosításának és esélyegyenlőség érdekében készülnek-e intézkedések, hogy erősítsük a nemek közötti egyenlőséget. Itt az Európai Parlamentben is küzdünk ezért különböző jelen jelentésekben. Múlt héten is egy jelentésünkben közétettük, hogy mire készülünk, és szeptemberben már egy készen lesz az új stratégiánk a női esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség kérdéskörében. Azt hiszem, hogy már minden elkészült, és további előrelépést fogunk tenni az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Természetesen a munkahelyeken ugyanúgy fontos az, hogy a nők és a férfiak közötti bérkülönbségek megszűnjenek, vagy legalábbis csökkenjenek. Azt hiszem, hogy zajlik eh, az újragondolkozás, a Peking plusz 15, ugye elindult ez a folyamat eh, a pekingi konferencián, és most 15 eh, évvel ezután átértékeltük, ami eddig történt. Jó lenne, hogyha minden évben ezt megtennénk, és mindenképpen elég bátorságunk lesz, hogy a kérdéssel foglalkozunk. John Bafton következik. Elnök úr, a következő kérdést szeretném felvenni, a görög pénzügyi válság ott érdekli. A 121-es Lisszaboni szerződési cikket most először használjuk, létezik életbe. Annak eh, érdekében, hogy Görögországon segítsünk, a görögök eh, számára fontos, hogy ne a Érdekes, hogy nem a választott állatok megválasztott kormány, hanem Európa irányítja az ügyeket. Az Európai Bizottság eh, elnöke egyben Görögország kormányzója is? Hogyha nem működnek a Görögországban fogalmatosított intézkedések, van-e B-tervük, és ha igen, akkor mi? El kell hagyni az euróvezetet Görögországnak végezetül, más országokba is el kívánják küldeni Olaszországba, Portugálba, Spanyolországba a brüsszeli eh, bürokratákat? Köszönöm, mondja az elnök, de hogy emlékeztessem önöket, hogy az új szerződés végrehajtása és az alapvető jogok tiszteletben tartása a témánk. Kérem, hogy ehhez próbáljanak ehhez próbáljanak, próbálják tartani magukat. Készen áll arra, elnök úr, hogy választ adjon? Igen, mindig megpróbálok választ adni a nagyra becsült képviselők érdemi kérdéseire. Tisztelt képviselő úr! A rossz feltételezésből csak rossz következtetés születhetett. Az eurózónán kívüli országokban is vannak hasonló problémák, nem csak Görögországban. Tehát Görögország problémái nem abból származnak, hogy az eurózóna tagja. Izland például kiváló példa ennek, amely szeretne az unióba belépni éppen azért, mert akkor az eurozónához is csatlakozhat. Tehát hibás arra következtetésre jutni, hogy az eurózóna tagság miatt alakultak ki Görögország hibái hanem éppen azért, mert az eurózóna az a klubtagság szabályait ta, nem tartotta be, éppen ezért találta magát ilyen nehéz helyzetben. Köszönjük, Andrew Milter. Andrew Milter. Mölcer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági elnök úr, engedjen meg egy kérdést az adattárolással kapcsolatban. A Szövetségi Alkotmánybíróság nemrégiben erről véleményt adott ki nálunk, és megsemmisítette az európai jogszabályt Németországra vonatkozóan, mert nem tartotta alkotmány szerűnek az eljárást. Mi is a SWIFT egyezmény kapcsán egyértelmű nemmel szavaztunk, arra az EU irányelvre pedig, amely az előzetes adattárolásra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés kapcsán, az alapjogi ö, alapjogok listája kapcsán biztos, hogy nem kerülhet érdemben sor. Kívánja felülvizsgálni ezt az irányjavaslatot, és összhangban látja az adatvédelemmel az új adattárolási javaslatokat. Az személyes adatok védelme az Európai Alapjogi Karta 8-as cikkében elismert jog, a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően most már a személyes adatok védelmére egy európai keretet alakíthatunk ki, ami fontos a személyes jogok, személyi jogok védelme érdekében. Az Európai Parlament természetesen teljesen, teljes szerepet vállalhat majd, hiszen együttdöntési eljárás alkalmazzunk majd a volt harmadik világbeli területeken, tehát ezen a területen is. Azt is biztosítani fogjuk, hogy az európai polgárok alapvető jogait megfelelően védik. Az EU-USA e, adatvédelmi egyezmény értelmében e, hasonlóan fontos ennek a jognak a tiszteletben tartása. az érintettekkel most konzultálunk ez ügyben, mielőtt javaslatunkat megtennénk, a ajánlásainkat a közeljövőben fogjuk megtenni e, ez ügyben. Baronessa Sarah Rutford. Sarah Rutford asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, az utolsó évtizedben az terrorizmus elleni kooperáció egyre nehezebbé vált az emberi jogi megfontolások miatt. Ö, az USA-t is ideértve, az Obama kormányt is ideértve, azt kell, hogy lássuk, hogy továbbra is unfair módon, bírósági eljárás nélkül zajlik, még hogyha guantanamo is most bezárják, számos eljárás. A transatlanti adat megosztási projektek még több problémát vetnek föl milyen módon képviseli az Európai Bizottság az USA-val szemben az európai emberi jogi, alapjogi megfontolásokat, és ö, hát remélem, hogy manapság már nincsen veszély arra vonatkozóan, hogy egyes tagállamok úgy működnek együtt az USA-val terrorizmuselleni akciókban, hogy nem tartják be saját szabályaikat. Az Európai Unió amennyire én tudom, volt az első, aki felvetette ezt a kérdést az amerikai elnökkel, a volt amerikai elnökkel. Felvetettük azt, hogy a terrorizmus elleni harcban is szem előtt kell tartani az alapvető jogok védelmét. Itt a Guantanamo bay kapcsolatban tettük fel. Többen, nem csak én, hanem például úr és mások is felvetették ezt a kérdést amerikai partnereinkkel biztosíthatom önöket, hogy ez továbbra is napirenden marad. Ami az adatvédelmet illeti, Amerikával együtt kell kidolgoznunk egy keretet, ahogy azt az előző válaszomban említettem, ugyanakkor szükség van a terrorizmus elleni harcra vonatkozó keretet is teremteni. Tehát két igényt kell valahogy összhangba hozni, az egyik a szabadság, az adatvédelem, a másik pedig a biztonság szükségessége, hiszen biztonság nélkül nincs szabadság. Lena Kolarska-Bobinska asszony kap szót. Egy percben parancsoljon, asszonyom. Az új Lisszaboni szerződés egyik legfontosabb eleme az Európai Unió megnövekedett eh, szerepe a világ porondjain az emberi jogok védelmében nemzetközi kötelezettségeink is vannak, és meg is kell erősíteni ezeket a feladatainkat harmadik országokkal szemben. Ezért azt kérdezem öntől. Ön és Esten asszony mit terveznek tenni annak érdekében, hogy megerősítsék az Európai Unió demokrácia melletti aktivitását, és támogatna-e ön egy nagyobb pénzügyi ellátmányt az emberi jogok témájára a következő időszakban. Sajnos a párbeszédekben az emberi jogok mindig második, harmadik vagy utolsó helyre szorulnak. Azt szeretnénk, hogy elsődleges prioritást élvezzen ez a téma minden egyes országgal folytatott tárgyalásunk során. Szeretném, hogyha Európa valóban képviselni a saját elveit. the provision of the treaty works to promote human rights throughout the world szerződés alapján az jogokat világszerte védenünk kell, a halálbüntetés elleni harc, a kínzás betiltása, az ember jogi aktivisták védelmi mindent tartozik. Ezen iránymutatások alapján az Európai Uniós Bizottság felép, ahol lehet, például a, a diplomáciai nyomás gyakorlás eszközével is élünk, állam és kormányfőkkel, harmadik országbeli állam és kormányfőkkel való találkozásaim során mindig felvetem az emberi jogok kérdését, például Marokkóval a múlt héten tartott csúcson ugyanezt megtettem. 40 emberjogi párbeszédet kezdeményeztünk világszerte partnereinkkel, amely pontosan azt a célt szolgálja, hogy ügyben tiszta vizet öntsünk a pohárba. Az Európai Unió évente 150 millió eurót költ arra, hogy az emberjogi civil szervezeteket támogassuk, és minden keret megállapodásban a harmadik országokkal kötött keretmegállapodásba bekerül egy emberjogi klauzula. Köszönöm. Simon Buszutil úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az alapjogok kapcsán megfogalmazódik a költözés, a mozgás szabadsága is. Líbia és Svájc között most vita alakult ki, ugyanis több száz EU polgár olyanok, akik ott dolgoznak, most nem léphetnek be Líbia területére emiatt. Mi az Európai Bizottság véleménye erről, és milyen megoldási alternatívát lát a bizottság e probléma gyors megoldására? Elfogadja ön azt, hogy egy olyan ország, mint Svájc, amely ugye nem EU tag, mégis olyan döntést hoz, amelyre adott válaszaként a libiai fél az Európai Unió valamennyi polgárát hátrányos helyzetbe hozza. Komoly, olyan aggaszt bennünket ez az eset. Malmström biztos asszony már szólt arról, hogy aránytalan ez a libiai intézkedés, és nem fér össze az Unió és Libia közötti javuló kapcsolatokkal. Diplomáciai erőfeszítéseket teszünk a válság megoldására, az egyike a két említett svájci állampolgárnak már elhagyta Libiát. Február 22-én és 25-én is amellett tettünk tanúbizonyságot, hogy ezt a párbeszédet és a diplomáciai erőfeszítéseket folytatni kívánjuk. Minél hamarabb megoldást kívánunk találni erre a problémára. Köszönöm szépen. Ludvigson úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Többek között a Lisszaboni szerződés aláírása révén az emberi jogok iránti érdeklődés most komolyabb lett a világban. Ugyanakkor tavaly az Európai Bíróság egyik ítéletével rámutatott arra, hogy még az Európai Unión belül is a munkavállalók és a szakszervezetek jogai csorbulnak, a lavál, a lavál ügyről beszélek folyamatosan aláássák a munkadók, a munkavállalók jogait mindenféle új módszerrel, és lehe, ellehetetlenítik a szakszervezetek működését, és annak a megvalósulását, hogy minden munkavállaló azonos feltételek mellett kaphasson állást függetlenül származására. Barózó úr újraválasztása előtt még ebben a teremben néhány ígéretet fogalmazott meg, és meg szeretném most kérdezni tőle, hogy mikor várható végre, hogy az Európai Bizottság jogalkotási javaslattal él majd ennek a problémának a megoldására, és az Európai Bíróság által meghozott határozat érvényesítésére. Dátumokat szeretnék hallani. Um, when these rulings were... Amikor nyilvánosságra hozták ezeket a döntéseket, határozatokat, akkor én és Pidla kollega egyértelműen eh, állást foglaltunk, világos téve, hogy ezek a határozatok az alapjogokat nem kérdőjelezhetik meg, például a strike jogot, a szakszervezeti jogokat, a, az egyes tagállamok munkaerőpiaci szabályait. Dolgozunk a javaslatokon, Konkrét dátumot azonban adni nem tudok, nem vártam ezt a kérdést, nem számítottam erre a kérdésre, de ahogy azt korábban említettem, most, hogy már működik ez az új bizottság, minél hamarabb megoldást keresünk erre. Liberácki úr kapott szót. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném kérdezni a bizottság elnökétől, hogy az új szerződésben lefektetett emberi jogok a külügyi tevékenység kapcsán és minket is érintő módon a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban hogyan érvényesülnek. Itt a pénzügyi tranzakciókról van szó. A szerződés ugye leszögezi, hogy csökkenteni kell a hibák arányát a költségvetés végrehajtásában és a jelentéstevésben. 43 százalékos a hiba arány egy adott felmérés szerint. Önnek mi a véleménye? Ahogy ön is jól tudja, évek óta dolgozzunk azon, hogy csökkentsük a hiba arányt az Európai Unió elszámolásaiban. Ezek a hibák sokszor a tagállamoknak tudhatók be. Az európai programok végrehajtásában is a tagállamok jelentős szerepet játszanak. Az európai számvevőszék is elismerte az eddig elért javulást, de úgy vélem, hogy ezen a területen soha nem dőlhetünk hátra, a lehető legkisebbre kell szorítani az uniós pénzek felhasználásában a hiba arányt. Az utolsó kérdés David Kasszától jön majd. Grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a szerződés valóban beszél arról, hogy hogyan kell megvédeni az alapvető emberi jogokat. És azok az országok, amelyek EU tagállamok szeretnének lenni, konform módon kell, hogy működjenek ezekkel az elvárásokkal. Málta is és teljesítette azt, amit tőle elvártak. Törökország kapcsán mit gondol az elnök úr? Érvényesül Törökországban valamennyi emberi jog? És ha nem, akkor a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ez a tagjelölt ország, potenciális tagjelölt ország gazdaságát megerősítve az emberi jogok területén is előrelépjen? Ugyanis ez szerintünk a legfontosabb feltétel, a tárgyalások során is, mintha a Törökországban erre nem figyelnének oda. Uh, Törökország a jogállamiság terén komoly javulást ért el. Az alapjogok tisztelete még nem felel meg az uniós elvárásoknak, Pontosan ez az a munka, amit el kell végeznünk, és amely területen nagyon sokat tettünk az elmúlt években. Tagjelölt országként évente eh, kiad az Európai Bizottság egy országjelentést, amelyben beszámol arról, hogy például a jogállamiság és az alapjogok védelme terén eh, milyen eh, haladást ért el Törökország. Ismerjük el, hogy bizonyos előrelépés történt, de még sokat tenni valója a török szerveknek. Ezen tárgyalások és párbeszéd Törökország csatlakozásáról a megfelelő keret arra, hogy az alapjogok tiszteletben tartása és a jogállamiság terén Törökországban javuljon a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a, az izgalmas vitát. A kérdések óráján való részvételét. A következő hasonló alkalom egy hónap múlva lesz, ugyanígy Strasbourgban. Köszönöm kérdéseket, és köszönöm biztos a bizottság elnökének is a válaszadást. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és rátérünk a klímaváltozással kapcsolatos politikákkal kapcsolatos kérdésekre. The point of order? signora presidente eh, sono state pronunciate. elnök asszony a közelmúltban a plenáris ülésen szégyenletes szavak hangoztak el az olasz miniszterelnökkel kapcsolatban az elnökségnek nem lenne szabad megengedni azt, hogy itt a plenáris ülésen belpolitikai kérdésekről essen szó. Különösen akkor, hogyha intézmény, olyan intézményi kérdések vannak, amelyeknek nagyon nagy a politikai jelentősége, és ezeket kell megvitatnunk. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az olasz köztársaság nem eladó Giorgio Napolitano, az államelnök, az olasz alkotmány őre, az olasz delegáció nevében, demokratikus pártok nevében és a frakcióm nevében, és felhívom az elnököt arra, hogy jobban figyeljen a hozzászólásokra, és koncentráljon a vita tárgyára. Nagyon sajnálatos, hogy Busek, Buszek elnök nem avatkozott közbe, amikor megtámadták az olasz állam elnököt ilyen szégyenletes szavakkal, aki éppen egy hete látogatott ide egyébként az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen. Az ön által tett észrevételt megjegyezzük, feljegyezzük majd a jegyzőkönyvben. Én megpróbálok majd természetesen az ön kívánalmainak megfelelni a saját napirendi pontjaimmal kapcsolatban. Hölgyeim és uraim, a következő